Kedves kollégák, szeretném elkezdeni a munkánkat, mert nagyon szorít bennünket az idő, és megígérem, megígértem a tisztelt vendégeinknek, hogy a repülőgépeiket el fogjuk érni. 16 óra 40-kor, ha befejezzük, akkor a vendégek elérik a repülőgépeiket. 18 nyelven áll rendelkezésünkre ma a tolmácsolás, és Szokás szerint papír nélkül a, megy az ülés, az interneten minden elérhető, és közvetítik is. Szeptember 26-ai ülésünk jegyzőkönyve elérhető online, hogyha nincsen senkinek megjegyzése ezzel kapcsolatban, akkor ezt jóváhagyottnak veszem. Úgy látom, nincs megjegyzés. Akkor kezdjük is el a mai meghallgatásunkat, és én nagy szeretettel üdvözlöm a Fiat Chrysler Automobiles képviselőjét, rövidebben fiát, ezt mindenki ismeri, azt hiszem a világon. Harald Westerről van szó, aki a vezető műszaki tisztviselője a Fiatnak. Nem tudom, hogy jól ejtem-e ki Kiári úr nevét, aki az a terméktervezés és intézményi kapcsolatok vezetője, és Giorgio Fossati szintén itt van körünkben, aki általános képviselő. Hárman fognak szót kapni, és természetesen osszák úgy be az időt, ahogy gondolják a bevezető megjegyzésekhez, akkor Veszter úrnak meg is adom a szót. Jó napot kívánok, elnök asszony, tisztelt szakbizottsági tagok, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek először is, hogy ma eljöhettem önökhöz, eljöhettünk önökhöz, és beszámolhatunk, elmondhatjuk a mi nézőpontunkat a gépjármű kibocsátásokról. Először egy rövid összefoglalás a Fiatról. Globális csoport vagyunk, személygépjárműveket, illetve alkatrészeket és gyártórendszereket forgalmazunk. Körülbelül 40 országban vagyunk jelen, kereskedelmi kapcsolataink több mint 150 országban élő ügyfelekkel vannak. Manapság több mint 220 ezer alkalmazottunk van. 2015. december 31-én 164 gyártóüzemünk működött, személygépjárművek, összeszerelése, alkatrészek gyártása, és így tovább. Ezen üzemekből 40 Olaszországban, 35 Európa további részében, 29 az USA-ban, 22 Brazíliában, 14 Mexikóban és 6 Kanadában található, a maradék üzemek Argentinában, Kínában és egyéb országokban találhatók. 2015-ben a csoport több mint 4,6 millió személygépjárművet, illetve könnyűgépjárművet adott el, és ebből 1 millió körüli volt az a mennyiség, amelyet az EU-ban adtunk el. December, 2015. december óta 84 kutatási fejlesztési központot működtetünk, itt 20 ezer dolgozó tevékenykedik körülbelül. Ők szakemberek, különböző területek szakértői, itt van elektronikus, vegyészmérnök, villamosmérnök, gépészmérnök, számítástechnikai, informatikai mérnök, és így tovább. Körülbelül 4 milliárd eurós forgalmunk van a bevételeinknek nagy jelentős százalékát adja ez, de csökkenés következett be a 2014-es évhez képest a nettó megtérülés 7,6%, ha a 2013-as évet vesszük hasonlítási alapul. Jelenleg arra összpontosítunk, hogy a gépjárműveink környezetre tett hatását csökkentsük, tehát széndiokszid kibocsátás, zaj kibocsátás és egyéb szennyező anyag kibocsátás csökkentése. A, azon is dolgozunk, hogy a gépjárművek teljes ciklusát megvalósítsuk, tehát az, életük, az életciklus végét elért gépjárműveket feldolgozzuk. Hatékony rendszerekkel látjuk el a gépjárműveket, amelyek a termékeny, termelékenységet is növelik, és természetesen a komfortérzetet, illetve a minőséget. Innovatív technológiákat és gyártási módszereket alkalmazunk, miközben a pénzügyileg is, a gazdaságilag a fenntarthatóságot biztosítjuk, illetve azt, hogy megfizethetőek legyenek a gépjárművek. Az általunk előállított gépjárművek eh, annak eh, nyomán készülhetnek, hogy nagy a szakértelmünk, és rengeteg kutatást végzünk. A kutatásfejlesztési tevékenységeknek figyelembe kell venni a nagyon is komplex globális felügyeleti környezetet, nem csak az Európai Unióban, ahogy tudják, hanem az USA-ban is. Az EU-ban több mint 70 különböző rendelet szabályozza a gépjárművek típus jóváhagyási eljárását. Nem csak az új technológiák kifejlesztése mellett vagyunk elkötelezve, hanem a legújabb üzleti tervünkben, amikor is a cég elkötelezettségéről szóltunk, újból hangsúlyoztuk, hogy az elektromos technológiákat szeretnénk alkalmazni, javítani a hagyományos hibrideket, a csatlakoztatható hibrideket és sima tiszta elektromos autókat. A csoport több éve foglalkozik már olyan megoldásokkal is, amelyek a lehető legtisztább üzemanyagok felhasználását teszik lehetővé, legyen az a földgáz vagy a bioüzemanyagok, biogáz, bionitrán és így tovább. Ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy a metán kibocsátást csökkentsük, attól függően, hogy milyen piacon milyen lehetőségek vannak jelen. Már a 90-es években ugye a természetes gázüzemű motorok kidolgozói voltunk, és ezen a piacon vezető szerepet játszunk Európában is. Most 12 személygépjármű, illetve kereskedelmi gépjárművel az, amit ajánlunk. Több mint 44 ezeret árusítottuk ezekből a gépjárművekből 2015-ben, és az európai piacon 50% részesedést birtoklunk. Összességében több mint 700 ezer földgázüzemű gépjárművet adtunk már el. De most a dízel kibocsátásról kell, hogy szóljak, hiszen ezért vagyunk itt, és azzal kezdeném, hogy több tényező okozta a dízelpiac fejlődését Európában. Az első az az, hogy a dízel ára az mindig olcsóbb volt, mint a gázolajé, és még mindig 10%-kal alacsonyabb most is, a fogyasztás pedig 20-25%-kal alacsonyabb egy ilyen gépjármű esetében. A teljesítmény is jobb, a dízelmotor megbízhatósága is jobb, ezt nagyra értékelik az ügyfelek a kereskedelmi gépjárművekben és a személygépjárművekben is. Különösképpen abban az esetben, hogyha nagy a megtett kilométerszám. szám nem lehetne egyébként a nagyon ambiciózus célkitűzéseket elérni, tehát hogy 95 g-ra csökkentjük a széndiokszid kibocsátást a kilométerenként, hogyha nem használnánk ezeket a típusú gépjárműveket. Az Európai Unióban a személy gépjárművek a teljes piac 50%-át teszik ki, és az FCA-t illetően ez az adat sokkal alacsonyabb, most 38% körül van. A kereskedelmi gépjárművek esetében azt tudjuk, hogy a piac az gyakorlatilag teljesen lefedett, legalább a dízeljárművek fedik ezt le. Műszaki szempontból a dízelmotorok előállítása olyan módon, hogy az Euro 5 kibocsátási szabályoknak megfeleljenek 2005-től 2018-ig azt jelentette, hogy két fronton dolgozunk. Egyrészt le kell csökkenteni a kipufogó gázban ezt a szennyezőanyagot a robbanómotor berobbanásakor, és a másik pedig, hogy az oktid- a katalizátort úgy kell beépíteni, hogy ez megfeleljen a szabályoknak, és természetesen jön az, az Euró 6-os követelmény, jöttek az új szabályok, és mi újabb technológiát alkalmaztunk, erről biztos hallottak, ez a szelektív katalitikus technológia, azért, mert nagy volt erre az igény, és a NOx katalizátor technológiát is alkalmaztuk, a jövő évben pedig új teszt eljárásokat fogunk alkalmazni, amelyek mérik a valós körülmények közötti kibocsátásokat, az úgynevezett RDA módszer fog életbe lépni Ugye, és ezeknek az új szabályoknak a bevezetésével, meg azzal, hogy a, a Worldwide Harmonized Vehicle Test eljárás is alkalmazandó lesz, nagyobb átláthatóság fog majd megvalósulni a fogyasztók számára is, de az ipar, tehát e, e szektor számára is. Idén február másodikán mindennek nyomán több mint egy évnyi intenzív munka után, kutatás és tesztelés után bejelentettük, hogy mi önkéntesen upgrade a, a kalibrációinkat, méghozzá a valós használati körülményeket figyelembe véve, a valós vezetési körülményeket figyelembe véve. A programot már beindítottuk, a teljes dízelmotor kínálatunkat lefedi ez, és ezeket a frissítéseket ingyenesen biztosítottuk minden olyan tulajdonosnak, amely ilyen dízelmotort használ, általunk gyártott dízelmotort használ. Végül pedig az új RDA eljárás alkalmazásával a csoport ezt az új technológiát az összes dízel üzemi modelljén be fogja vezetni. Azonban ez többletköltséggel jár, és ez azt jelenti, hogy nem biztos, hogy gazdaságilag megoldható, hogy dízelmotorokat tudjunk kínálni a modelljeink nagy részében. Mielőtt a kérdésekre és válaszokra rátérnénk, szeretnék még egy valamiről, egy valamiről beszélni. Ugye tudják, hogy az olasz típusjóváhagyási hatóságokkal mediációs folyamatba kerültünk a típus jóváhagyás miatt, és szeretnénk, hogyha ezt a folyamatot tiszteletben tartanánk, és nem vetítenénk előre ennek a végkimenetét. Ez azt jelenti, hogy a mediációról semmit nem mondhatunk, amíg le nem zárul ez a folyamat, és emellett vannak még kötelezettségeink, mert több beszállítónk felé is szerződések kötnek minket, és én megköszönöm a megértésüket hogyha esetleg nem tudunk megfelelően részletes választ adni a kérdéseikre ezen kötelezettségeink tiszteletben tartása miatt. Miután ezeket elmondtam, szívesen várom a kérdéseiket, szívesen válaszolok. Köszönöm Veszter úrnak, és megkezdődnek a kérdések. Szerintem nagyon sokan szeretnének kérdezni, úgyhogy talán arra kérném, hogy elmondom önnek, hogy hogyan szoktunk haladni. Tehát próbáljon összefoglalóan válaszolni. Először Gerbrandi úr kérdez. Uh, köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Veszter úr egyrészt az írásos válaszait, meg a mostani nyilatkozatát is. Első kérdésem tárgya a kettes kérdés, adott válasza a Defeat Device-ok -ok ügyében. Azt mondja, olyan diffi device, amely észreveszi, hogy tesztelik a motort, és megváltoztatja a kibocsátást, nem, a kivételek által nem lefedett ügy. Úgy tűnik tehát, hogy csak azok az eszközökre koncentrál a válaszában, amelyek, amelyek tudatják a motorról, úgymond, hogy éppen tesztelik. De hogyha az EU jogszabály vonatkozó pontját idézem, azt mondja a DeFi Device, bármi olyan tervezési elemet jelent ez, amely a motorsebességet, át, sebességváltást, bármilyen egyéb paraméterét a motor működésének az aktiválás, modulálás céljából, késletetés vagy deaktivitás céljából az emissziós kontrollrendszer Bimer elemére vonatkozóan belép vagy kilép. Úgy tűnik, hogy ön egy nagyon korlátozott definícióját alkalmazza a DeFi device megfog, meghatározásának, összevetve az EU jogszabály meghatározásával, nagyon szűk körül az öndefiníciója. Visszamennék 2007-re, 2008-ra, amikor létrejött ez a jogszabály. Mindannyian tudják, talán mind én, jobban tudják, hogy a 3.10-es a pont arról szól, amit most elmondott. Az én értelmezésem, saját meglátásom szerint, hogy ez, mivel ez ismert, ismert és mindig is ismert volt, a 3.10 és 5.2-es rész is, amely kimondja, hogy úgy kell megtervezni, hogy a, a, azokat az elemeket, amelyek kihatással lehetnek a kibocsátásra, a rendes használatnak megfelelően, a szabályozásnak és az intézkedésnek megfelelően kell megtervezni. A diffi device-ok -ok alkalmazása, még az emissziós ellenőrzési rendszerek hatékonyságát csökkentik, tiltva van. E tiltás nem alkalmazható ott, ahol az elem alkalmazása, a motor károsodás védelme, vagy balesetek elkerülése, vagy a gépjármű biztonságos működés szempontjából szükséges. Tehát az az eszköz. Ugyanakkor C a teszélyárásban leírások kerülnek az átlagos kibocsátások. Más szóval, a Nincs defeat device a motorunkban. B. A szoftverünkben nincs semmi, ami észlelni azt, hogy a motort éppen tesztelik. A definíció, amit én felolvastam, az öndefiníció végső része, utolsó része nem releváns. Tehát nem csak arra van szó, hogy csak az a defeat device, ami, ami tudatja a motorral, hogy tesztelik, hanem mást jelent nem megy az óra. Másfél perce van még. Az óra most nem megy, most javítják. Én is tudom manipulálni az időt egy kicsit. Ez is egy defeat device. Másik dolog, amire rákérdeznék, úgy tűnik most, ezért február másodikától, és ön szerint ez csak egy véletlen, hogy éppen szeptember 2015. szeptember után történt, lehetséges kalibrálni a gépkocsikat annak érdekében, hogy elkerüljék azt, hogy az emissziós befolyásolé technológia károsítsa a motort. Ilyen értelemben nem kell elkapcsolni vagy kalibrálni. Elmagyarázná, hogy miért lehetséges ez most, és miért nem volt lehetséges akkor, mikor ezeket az autókat piacra bocsátották, hiszen ha jól értem, ez csak egy szoftver frissítéstől függ. Akkor az autó motor miért hagyták, hogy károsodja az emissziós technológia, és a szoftver update után, ami valamikor ugye ezért februárban kerül bevezetésre, most már nem, most már védik a motort. Korábban miért nem védték? Mivel kevés az időm, nem akarok most műszaki részletekbe bocsátkozni, hogy a motor működésében milyen elemekről kell tudni, Jó tudják, hogy millió, több milliós kilométer tesztelési kilométer futatunk le minden új motorfejlesztésnél, ezrével futnak a motorok a próbapadon. Az, hogy egy új kalibrációt állítsunk be, az kell 10-14 hónap. 2014 végén döntöttünk erről, és mire bevezetése került, 2015 lett. Tehát nem kapcsolódik ez ahhoz az ügyhöz, ami ugye 15 szeptemberében pukkant. Ez a frissített kalibráció 16 ezer motorteszt kilométert jelent órát, 2 millió kiló órát jelent, 2 millió kilométert kell futatni összesen a próbamotorokat ahhoz, hogy bevezetése kerüljön az új kalibráció. Még 2012-ben vezettük ezt először be, és aztán frissítettük éventről évre az EcoDrive. Bocsánat, hogy félbeszakítom megint mert így ez eltelik tényleg az idő. Ahogy elmondta, ezzel már egy ideje dolgoznak, és most már megy, működik ez a frissítés. Vajon a e, kibocsátás e, manipuláló technológiát le lehet, nem lehetett lekapcsolni a normál üzemben, míg más technológiák a, a motor károsítása nélkül normális üzemben tudtak működni, tehát nem a laboratóriumban, hanem a közúton. Ezt nem értem, ezt a különbséget. És sem, hogy az olasz hatóságok miért hagyták ezt jóvá. Hiszen ez az, az ön technológiájuk, a saját technológiájuk árthat a motornak, míg a versenytársaik olyan technológiát használnak, amely nem károsítja a motor. Akkor miért nem váltottak technológiát? A nem kapcsoljuk kibe, hanem remoduláljuk a motor működését a szükségeknek, megfelelően, a jogszabálynak megfelelően, a biztonság érdekében. B, amit az ekodriverekről mondtam, tehát száz ezer ügyfelünk jár ezek az Euro 6-os motorokkal, visszajelzéseket kaptunk, a, ezektől is ezek alapján tudtuk újra finomítani a kalibrációt, és újra kalibrálni a kockázatokat. Zalba úr! Muchas gracias, eh, presidenta. A mí me gustaría... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék egy kérdést megfogalmazni, mégpedig az Európai Bizottság új javaslatával kapcsolatosan. Hall engem? Hallanak engem? Igen, működik a tolmácsolás. Azt szeretném tehát tudni, hogy mit gondol az Európai Bizottság legfrissebb javaslatáról. Önök azt gondolják-e vajon, hogy ezzel az új javaslattal elkerülhetőek-e a jövőben a dízelgéthez hasonló botrányok, és ön szerint a bizottsági javaslat biztonságot teremt-e Európa jövőjére nézvést, a gyártók számára is esetleg, Vajon továbbra is gazdaságilag megtérülő termék marad a dízelautó, mint olyan, és a dízelmotor? Mindenképpen meg fogunk felelni az új menetciklusnak, az új menetciklusban megfogalmazott elvárásoknak. Nyilvánvalóan minden az új szabályozás részleteitől függ, kérdés, hogy minden körülmény között tartani kell-e majd a meghatározott határértékeket. Az eddigi tesztjeink azt mutatják, hogy a kibocsátások szükségszerűen növekedni fognak, és hogyha ez megtörténik, akkor a 80 g, illetve 100 g per kilométeres küszöbértékkel számolva meg tudnánk felelni ezeknek a határértékeknek minden körülmények között. Köszönöm. Úgy gondolja-e, hogy a dízel meghajtású gépjárművek új technológiákkal való ellátása. Az új technológiák segítenek-e majd a megoldás megtalálásában? Én úgy gondolom, hogy ez segíteni fog, ez lehetővé teszi majd a határértékek betartását, és úgy gondolom ez fontos lesz minden gyártó szempontjából, főként Európában, ahol nagyon népszerűek a dízel gépjárművek, hogy meg tudjuk tartani a flottánk részeként a járműveket, hiszen mindannyian tudjuk, hogy ezek a járművek mekkora előnyt adnak nekünk, ami a széndiokszid kibocsátásokat illeti. Köszönöm szépen, elnök asszony! Mondja Giz, Gizeke képviselő. Köszönöm a meghívottaknak is, hogy eljöttek. Azt hiszem, Veszter úr beszél németul, úgyhogy talán ért engem tolmácsolás nélkül is bevezetőjében azt mondta, hogy az igazán érdekes kérdéseket nem fogja tudni megválaszolni, és a német hatóságok, illetve az olasz hatóságok közötti mediációra hivatkozott. Egy általánosabb feltételes kérdésem lenne ezért, hogyha a német illetékes hatóság arra a megállapításra jut, hogy 22 perc elteltével a kibocsátás csökkentő berendezés kikapcsolása illegális, akkor ez azt jelenteni, hogy most már felhagynak a, gép, a gépjárműgyártással Olaszországban? Ez ránk és nem jelentene semmit, hiszen 22 perc elteltével nem kapcsolunk ki semmit, és lényegében a német hatóság azt állítja, hogy a kipufogó gáz kezelő rendszer 22 perc után történő leállítása oly módon történik, amelyel ők nem értenek egyet, miközben a mérések, amelyek az ő állításaik alapját képezik, szerintem igenis megkérdőjelezhetőek. A KBA, tehát ez a német hatóság méréseket végzett, itt most a technikai részletekről kell sajnos beszélnem, méréseket végzett, tehát bizonyos feszült, elektromos feszültségre vonatkozóan a motor különböző részeiben, egyes szelepekkel kapcsolatosan. Itt bizonyos számadatok nem arányosak, nem egyenesen arányos más számadatokkal. Hát ez nagyon technikai magyarázat volt, én laikusként nem értem, hogy mire gondol, amikor például azt mondja, hogy 22 perc után moduláció következik be. Ez a teljesítményt korlátozza, és ha igen, akkor ez százalékokban kifejezve mit jelent? Ez az a kipufogógáz tisztító rendszerek modulációja azt jelenti, hogy egyrészt a magas nyomású és alacsony nyomású kipufogó gáz visszavezetésen változtatni kell, a hőmérséklettől, a teljesítménytől és a környezeti adottságoktól függően, és ez azt is jelenti, hogy a nitrogénoxid arány is, illetve kibocsátás is változik. És még egy rövid kiegészítő kérdés, ha megengedi. A kettes kérdésre adott válaszában, írásos válaszában azt, állítjuk, azt állítja, hogy egyetlen egy dízelgépjármű sem működhet hosszú távon az adott keretek között, a jogszabályban lefektetett keretek között. Hogyha hosszú távon ez valóban ne, nem lehetséges, akkor mikortól kell a fiát gépjárművektől lekapcsolni a vonatkozó berendezés? Nem tudom, hányszor kell ezt még elmondanom, mi nem kapcsolunk ki semmit. Mi semmit sem kapcsolunk ki. A részletekről nem beszélhetek, nem tudok beszélni, mert ez gépjármű függő is igen magas számú paramétertől is függ. I will speak in French. Franciául fogok beszélni. I better okay. take a translation. Okay, merci. Uh, bon, je vais pas vous parler... Uh... Nem fogok itt semmit ismételgetni, mert már euh, feltették ugyanezt a kérdést a 22 percről. Franciaországban a múlt héten uh, számolt be a tágszerelmi, és a Fiat 500-as modellt tesztelték három különböző tesztben, amit ön is ismer. Tehát még egyszer Fiat 500-asról van szó, 11.700 km volt benne, és a Zser Plus szennyezés ellenőrző rendszer. 85,2 mg per méter volt a kibocsátás. A laboratóriumi tesztekből kiderült, hogy 246 mg per kilométerről van szó, nem 85,2-ről. Meleg motor volt, meleg indítás esetében 128-ra nő ez a vezetési körülmények között. Bocsánat, mondja a képviselőn elnézést, összekavartam a dolgokat? Nem, mégis jól mondtam. Tehát a végső adat az 3000, 304 mg per kilométer volt. Kérdezem, hogy meg tudja -e magyarázni, hogy miért voltak ezek a különbségek, tehát a, a szennyező ellenes rendszerrel van itt valami probléma, tehát a típus jóváhagyásban szereplő adat plusz a tesztekben szereplő adatok miért értek el ennyire egymástól? No, I, I cannot explain. Nem, ez, ezeket a, az eredményeket nem tudom megmagyarázni annyit tudok mondani, hogy annyit tudok megerősíteni, hogy a mi járműveink semmiképpen sem teljesítenek rosszul, mi meg vagyunk győződve arról, hogy a technológia legkorszerűbb fokán állunk. Amit tavaly szeptember óta meg tudok erősíteni az az, hogy globálisan a legkülönfélébb szervezetek teszteket készítenek, és mind egy bizonyos módszertant alkalmaznak, és ha jól emlékszem, akkor egy holland hatóság olyan adatokkal dolgozott, amelyeknek semmi közük a gépjárművünk, gépjárműveink teljesítményéhez. elnézést, ha túl technikailag, túl részletesen válaszolok. Simplement savoir, parce que là on parle... Elnézést, de itt most nem arról van szó, hogy 260 ezer kilométert futott autót tesztelünk, 11 ezer kilométert futott ez az autó. Én amire rákérdeztem az, hogy hatalmas eltérés van. A típus jóváhagyásban szereplő számadat, illetve a különböző utána végrehajtott tesztek között, a labor és az egyéb tesztek között én Szeretném, hogyha erről beszélne, tehát hogy a hivatalos bizottság, nem a hivatalos bizottság tesztjéről van itt szó, az is megcsinálta a teszteket az Európai Unió országaiban, de itt hatalmas különbségek vannak. Én azt kérdeztem, hogy az ön véleménye szerint a a szennyezés elleni rendszerrel volt valami probléma? Ahogy mondtam, hangzik a válasz, nem tudom megmagyarázni ezeket az értékeket. Ezeknek a, ezeket az értékeket nem lehetett volna ilyen teszteredményként megkapni, nincs információm a tesztelés körülményeiről, az a gépjárművek állapotáról, nem tudok magyarázatot adni ezekre a számadatokra. Amit tudunk, a széndiokszid, azt a széndiokszid kibocsátás esetében tudjuk, de ez igaz, azokra a kibocsátásokra is, amiről, amikről egyéb beszélünk. Az NADC ciklus az ugye 70-es évek elejétől kezdve máig létezik. A kibocsátás, amit mérünk, meghatározott laboratóriumi körülmények között nem garantálható, nem garantálunk semmilyen fajta vezetési körülmények között. Hát pontosan, hangzik a képviselőnő válasza, ez nem garantálható, de a különbség, ekkora különbség nem lehetséges. Tehát az érthető, hogy a, a laboratóriumban mért értéket pontosan nem lehet teljesíteni a valós vezetési körülmények között, de hát gondoljon a fogyasztók bizalmára, amit a gépjárműbe vetnek, hogyha egy ilyen eredménytől ekkorára eltérnek. A 3-400 szorosa egy mértértéknek azért az elég jelentős különbség. Ezt ön elismeri, vagy sem? Benchmark data. Én, amit mondhatok, az a benchmark adatokra támaszkodik, és olyan tesztekre, amely arra alapul, hogyha minden MSZ-os kontrollrendszerre kikapcsol, ez nem modulációt jelent, hanem a teljes deaktivációt. Egy normális autóval, egy rendben autó 12-es körülbelül a, a, az hozzálehetős érték, ami elfogadható. Ez nem csak a mi autónkra így veszem általában. Köszönöm, Veszter úr. Egy kérdés. Már többször feltettem. Egyébként önnek is. Úgy gondolja, hogy az eredeti előírások amelyeket az Európai Bizottság vagy hát túl ködösek voltak, nem voltak eléggé definiáltak, például a Defeat device-okra vonatkozóan, vagy akár általában túl általánosságban mozogtak, és, és összefügg ez azokkal a problémákkal, amelyeket a Defeat device-ok kapcsán, és azokon túl is, amelyek felmerültek. Henkel úr, felteszem én is a kérdést, miért? Úgy gondolom, a 70-es évek óta az NEDC-t folyamatosan módosítottuk, abban az, abban az irányban, és erre meg voltunk győződve, hogy ez egy olyan ciklus, amely a, kéne, hogy reprezentálja a gépkocsi normális működését. Ezt már nem így gondoljuk. Ez megváltozott. A B dolog pedig, hogy egy olasz-amerikai cég vagyunk, ilyen idő, munkaidőm felét az Egyesült Államokban töltöm, az utáni hatóságokkal, az EPA-val és szorosan működünk, és lényegi különbség van az európai jogszabályok és az Egyesült Államokbeli jogszabályok között e témák körében. Tehát a jogszabályi előírások koncepcionálisan elvileg jók, és jól átgondoltak, míg az amerikaiak a részletes leírásokban és a végrehajtás leírásokban viszont sokkal precízebbek és szigorúbbak, mint amennyire Európában voltunk eddig. És úgy gondolom, hogy az új ciklusok és a real drive kibocsátások standard bevezetésével is mellett is végig kell gondoljuk annak a szükségességét, hogy precízen le kéne írni, milyen funkcionalitásokat akarunk mérni, és miket várunk el a rendszerektől a normális közúti forgalomba. Veszter úr, arra utal, hogy a, kip, a kipofogó vagy kibocsátógáz irányelvek standardizált formában közelíthetőek vannak Európában és Amerikában? válasz. Nagyon jó lenne, nagy öröm volna ez nekünk, mert hogy a kibocsátási irányelvek nagy gondot jelentenek nekünk, és, a, és nagyon nagy költséget jelentenek, mivel két rendszer nem standardizál. Például amikor a Fiat 500 vel léptünk az amerikai piacra, akkor például teljesen újra kell tervezni a ablaktörlő rendszert, mert az amerikai standardeknek nem felelt meg. Tehát nyilvánvalóan jó eljén való volna, hogyha ezeket a normákat közelítenék. Azt mondja, hogy üdvözölni e körülmények között azt, hogyha a TTIP-pel kapcsolatos újra megindult tárgyalásokon is felmerülne ez a téma, és egyezmény születne Európa és USA között? Igen, ezt üdvözölnénk. a dízel témával kapcsolatban a hangsúly, a tárgyalásokon az európai oldal kéne, hogy meghatározza, hiszen figyelembe kell venni, hogy az Egyesült Államokban a személyi gépkocsik körében a dízel penetráció mindössze 3 százalék, míg nálunk a majdnem 50 százalék a személyautóknál, és majdnem 100 százalék a kis teherautóknál. Ennek ellenére egy másik válaszában azt mondta, hogy az amerikai normák és szabványok sokkal világosabbak és végrehajthatóbbak. Nem volna helyén való, hogy talán mi igazodnánk, mi, akik olyan sok dízelmotort alkalmazzunk, nem inkább az amerikai normákra, szabályokra kéne jobban koncentrálnunk? Hát szükszavúan azt mondhatom, hogy hajlok az ön véleményére, és akkor, de viszont akkor a CO2 témájával is meg kéne birkóznunk, hiszen más technológia nem válthatja ki, nem kompenzálja ezzel ebbeli eredményeket. Erári úr itt járt múlt héten az olasz közlekedési minisztériumtól, és ő világosan azt mondta, hogy a Fiatnál nincs diffi device. Ön is ezt mondja. Honnan tudja a hatóság ember ezt? A tesztek alapján tudhatja a tesztek alapján. Ők is teszteltek, mint a hat, az hatóság tesztelt? Igen, az ő hatósága net, ö, witness testing módszertanával, amely Európában és Amerikában is egy elfogadott módszertan. Ez azt jelenti, hogy a hihetetlen és egyre növekvő költségek miatt, amit egy-egy kifinomult mérési rendszer alkalmazása és kifejlesztése jelent. A legtöbb homologációs teszt világszerte, Amerikában is, Kínában is, a hatóság jelenlétében igen gyakran a gyártó laborában kerül végrehajtásába. Köszönöm, Federle úr! Thank you so much. Köszönöm szépen! Egész sor kérdésem van. Ön azt mondja, hogy önök nem alkalmaznak hatástalanító berendezést, defeat device-t. Egyszerűen csak lekapcsolják eh, néhány perc elteltével a kibocsátás ellenőrző rendszereket az Egyesült Államokban is. Megtörténik ez az önök gépjárművel? Igen. Ott tehát nincs gond a jogszabályoknak való megfeleléssel? Igen, de nem kapcsol ki ez a berendezés. Igen, Claude, ez jó kérdés, de én most erre szeretnék összpontosítani, tehát hány dízelgépjárművet adnak el az USA-ban? Ahogyan elmondtam, a dízelpenetráció az USA-ban nagyon alacsony. A könnyűhaszon gépjárművek és személygépjárművek esetében 3% és összességében azt hiszem 20 ezer gépjárművet adunk el évente, többet adunk el Kanadában, mint az USA-ban. Hogyha a Fiat a jogszabályokat, amikor a a jogszabályokat értelmezi, és a bennük lefektetett kibocsátási határértékeket. Önök szerint a tesznek való megfelelést követeli meg a jogszabály, vagy pedig azt, hogy a valós kibocsátás, a körülmények közötti kibocsátások feleljenek, azoknak kell megfelelniük. Nincsenek részletes végrehajtási szabályok, hangzik a válasz. Része volt-e a Fiat a normákat meghatározó munkacsoportnak. A fiat sohasem volt jelen azokon a találkozókon, ahol megkérdezték a különböző eh, ágazati szereplőket? Ahogyan az európai gyártó kollégáink, úgy mi is az ASEAN keresztül részt vettünk ezekben a vitákban. Önöket eh, Önök akkor nem kérdeztek rá, hogy hogyan kell értelmezni a szabályokat, vagy egyszerűen csak elégedettek voltak azzal, ahogyan értelmezték őket eddig? A jelenlegi állapot, hangzik a válasz, a gyártók és a szabályozó szervek közötti megállapodásból ered. Ez is részben mm, válasz, mm, ha bár nem igazi válasz, nem érdemi válasz, hiszen sok munkacsoportban, amelyek ezekkel a jogszabályokkal foglalkoznak, igen sok ágazati szereplő is jelen van. Európában ez a cél, nem akarjuk elüldözni innen a gyártókat, olyan szabályokat akarunk, és olyan határértékeket meghatározni, amelyek teljesíthetőek, elérhetőek. De úgy tűnik rossz úton jártunk, mert Európában azt hiszük, hogy a legmagasabb normákkal dolgozunk a világon, és aztán kiderül, hogy másút, a világ más szegleteiben a gyártók jóval magasabb normákkal dolgoznak. Vajon ez azért van, vagy azzal függ össze, hogy a munkacsoportok ilyen nagy szerepet kapnak? Nem, nem hiszem, hogy az ágazati szereplőket ki lehetne hagyni a jogszabályok megfogalmazásából, hiszen a technikai szaktudás a mi oldalunkon van. Az 5,1 és 5,2-es értékről, értékkel foglalkozó munkacsoport munkájában nem vettem részt 2005 és 2010 között, de elolvasva a szabályozást és a benne szereplő részleteket, az az érzésem, hogy egyrészt szerepelt egy olyan kitétel, miszerint nem szabad diffi device-okat alkalmazni, miközben aztán a többi rendelkezés részletezte, hogy mi számít kivételnek. Egyrésztről ott, álltak, ott ültek a szabályozók, a munkacsoportban más részről az ágazati szereplők nyilvánvalóan szükség volt a kivételek megfogalmazására, különben ez nem történt volna meg. Henkel úr kérdésére válaszolva ön azt mondta, hogy az amerikai rendszert részesíteni előnyben, vagy legalábbis ha jól értem, amit mondott, akkor az amerikai szabályzási normákat részesíteni előnyben. De az USA-ban az ágazati szereplőket nem vonják be a szabályozás végrehajtásának mikéntjébe. Ott inkább a környezetvédelmi szervezeteket vonják be a jogszabályok meghozatalába, és aztán az ágazati szereplőknek az a szerep jut csak, hogy bírálják a megszületett szabályokat. Európában azt hiszem bevontuk eddig az ágazati szereplőket, és lehet, hogy emiatt nem tudtunk megfelelni saját normáinknak. Hát nagyon óvatosan kellene értelmezni azt, ami az USA-ban történik, azért nem egészen úgy van az, hogy meghozzák a szabályt, és aztán már csak bírálni lehet. Konecsna asszony? Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött ma hozzánk, és hogy hajlandó válaszolni a kérdéseinkre, és hajlandó tájékoztatni bennünket arról, hogy milyen irányt követett az önök cége az elmúlt időszakban. A hivatalos csenyelvű weboldalukon önök azt állítják, hogy a Fiat gyártja azokat a gépjárműveket, amelyek a legkevesebb kibocsátásért felelnek. Öt év alatt 14%-kal csökkentették átlagosan a kibocsátásokat, 11,8 g per kilométerre. Ez alacsonyabb érték, mint a 2015-ös EU-s norma. Továbbra is azt állítja, hogy ezek az adatok helytállóak? A következőket mondhatom el önnek. Ami a reklámokat illeti, mindig nagyon óvatosnak kell lennie az embernek, és nagyon óvatosan kell kommunikálni. Ami az egész gépjármű flottánkat illeti, és azok teljes kibocsátását a két vagy három legjobban szereplő cégek, cég közé tartozunk és nyilván a fogyasztást illetően népszerűsítjük a gépjárműveinket ezekkel az adatokkal, de ami a kibocsátásokat illeti, ezekre sohasem hivatkoztunk Európában, csak azt mondjuk, hogy vagy Euró 5, az Euró 5 normának felelnek meg, vagy az Euró 6-nak, senki sem hirdet, reklámoz a kibocsátásaival, mi sem. Hát szerintem az ön cseh kollégái pedig pont ezzel reklámozzák az önök gépjárműveiket, igenis, felhasználják a kibocsátási adatokat a reklám célokra. De nem lenne jobb azt mondani, még hogyha igaz is ez az állítás, hogy csak 22 percig tudják ezeket az adatokat biztosítani, tehát a gépjármű csak 22 percig bocsátja ki ezt a rendkívül alacsony mennyiségű kipufogógázt, illetve káros anyagot. Nem az lenne tisztességes, hogy ezt is elmondják a fogyasztóknak? Hogy ez csak 22 perc? Csak meg tudom ismételni, hangzik a válasz, hogyha a reklámjainkban, a anyagainkban a kibocsátásainkra hivatkozunk, akkor széndiokszid kibocsátásról beszélünk, és nem nitrogén oxid vagy szénmonoxid kibocsátásokról vagy hasonlókról beszélünk. Jó, rendben. Most nem adott választ erre 22 perces intervallumra, illetve az a kapcsolatos felvetésemre. Mindenesetre az önök üzemei gondokba ütköztek, voltak szankciók, vissza kellett hívni bizonyos képjárműveket. Felmerül bennem a kérdés, hogy valóban orvosolták az összes problémát, ami miatt például vissza is kellett hívni gépjárműveket a piacról? Nem tudom, hogy miről beszél pontosan. Európáról kell itt most beszélnünk, nem az USA-ról van szó. És még egyszer mondom, semmiféle berendezést nem kapcsolunk ki 22 perc elteltével. Ez egy modulációs pont, amelyet megállapította a KBE, a német hatóság, semmit nem kapcsolunk ki, ezt el kell felejteni, hogyha elindítják a motort az egyik gépjárműve, gépjárművünkben, egyszerűen nem arról van szó, hogy 22 perc elteltével bármilyen berendezés leállna. Turmes képviselő, önök tehát nem kapcsolnak ki, önök modulálnak, állítja ön. 89, 80% vagy 90%? Van más számadat is, amiből választani lehet? Mondjon igent vagy nemet. Nem. Ez azt jelenti, hogy nem 80 vagy 90 százalékot modulálnak. Akkor, akkor kérünk egy nagyságrendet. Nem tudok nagyságrendet mondani, mert az X paramétertől függ, de biztos, hogy nem ez a nagyságrend. Sajnos mikrofon nélkül folytatódik a hozzászólás, a csak nem hallják a felszólalót. Ön azt mondja, hogy modulálnak. Ez azt jelenti, hogy a reális, valós nitrogénoxid kibocsátások tehát jóval magasabbak, és ezért nem felelnek meg a szabályokban lefektetettnek. Én azt hiszem, hogy önöknek is bemutatták ezt a jelentést, ezt a tanulmányt, és nagyjából elmondták azt hiszem azt is, hogy pontosan mi történik. Hallottak az Echo Drive meghajtásunkról, és arról, hogy több mint százezer ember esetében adatokat gyűjtöttünk immáron. Hát én azt hiszem, hogy igen, vagy nem lehet válaszolni egy ilyen kérdésre. A moduláció az azt jelenti, hogy a nitrogénoxid kibocsátás utána növekszik. Igen vagy nem? Ez ideig 22 perc elteltével kezdték meg a modulációt. Támogatják az RD-t, tehát a valós vezetési körülmények között való tesztelést? Abszolút módon igen. Miért? Azért, mert akkor ezek jobban, jobban leképeznék a valós értékeket, vagy miért támogatják? Igen, azt hiszem, igen. Pontosan így van. Ma már tudjuk, hogy a korábbi tesztelési módszer nem igazán felel meg azzal, amire a fogyasztók manapság használják a gépjárműveket. Nem fedi le pontosan azt. Ön azt mondja, hogy a Fiat most örül a valós vezetési körülmények között történő mérésnek, mert ez jobban megfelel a reális, valós körülményeknek, például a belvárosi körülményeknek. Mit mondana, hogyha én most azt mondanám, hogy a KBA dolgozik olyan szakemberekkel, akik azt mondják, hogy most már nem 22 perc múlva modulálnak, hanem pontosan 70 perc elteltével, és aki nem ismeri ennek a hátterét, 60 percig tart egy RDE teszt, egy valós körülmények között történő tesztelés, tehát korábban azt csinálták, hogy a laborban ugye tiszta levegő, de a belvárosban meg szennyezett, de ez teljesen mindegy önöknek. Most az AD esetében ugyanezt tennék, ugyanígy járnának el, vagy pedig most garantálják a Fiat részéről, hogy az AD esetében most már a teszt elteltével nem fogják újra lekapcsolni, vagy modulálni az értékeket, ön így fogalmaz, hogy modulálnak, bár szerintem az igen közel esik ahhoz, amit amit kikapcsolásnak is nevezhetnénk. Hát ez, ez az önértelmezése, és egyébként ez ilyen hasraütésszerű megállapítás. Miért támogatjuk az RD-t? Azért, mert a világ változik, a technológia fejlődik, sohasem elleneztük ezt a módszert. Mindig is nagyon proaktívan részt vettünk az új jogszabályok meghozatalában, ahogyan az imént már felvázoltam. Ön megkerüli a kérdésemet. Kitér. Az én kérdésem az volt, hogy a szemünkbe nézve őszintén megígérheti, meg tudja ígérni nekünk azt, hogy az Euró 6 normáknak megfelelő Fiat autókat nem úgy állítják be, az abban lévő berendezéseket nem úgy állítják be, hogy 60 perc elteltével ismét csak trükköznek úgy, mint eddig. Őszintén meg tudja ezt nekünk ígérni, hiszen ezt az információt megkaptuk, és hogyha ez igaz, akkor megint csak átvernek bennünket, ön átver bennünket. Nem helytálló az ön információja, és őszintén úgy kapcsolnánk ki az új jogszabály esetében a berendezéseket, mint ahogyan eddig. A mi gépjárműveink teljesen konformak, megfelelnek a szabályoknak. Ön azt mondja, te, hogy, tehát, hogy 70 perc elteltével nem modulálnak, csak azért, hogy korábban az RD tesztelést tesztelésnek megfeleljenek. Ön azt mondja, hogy modulálnak, nem kikapcsolják, jó, de tudja ezt, de tudja -e garantálni, szavatolni számunkra azt, hogy ez az információ nem helytálló, mert az USA hatóságai felhívták a figyelmünket arra, felhívták a figyelmünket arra, hogy az LD esetében is lehet ám trükközni. Nem tudom, mit akar tőlem hallani pontosan. Nem pontosan tudom, mit akar tőlem hallani. Szerintem minden pontjára vonatkozóan állást foglaltam minden kérdésére. Ahogy épp annyira, ahogy ma nem trükközünk, épp olyan kevéssé trükközünk egy új ciklusban. Megválaszoltam igen részletesen azt a kérdést, hogy miért vannak, miért van szükség olyan részletes szabályozás leírásra, amely minden játékteret ki küszöböl. Itt nem lecsakapcsolásról van szó, modul. De ezt nem... Én kizárom azt, amit maga mond. Kizárom azt, amit maga mond. Évi asszony. Köszönöm szépen. Elnök asszony, jó napot kívánok mindenkinek. Hát én először is nagyon örülök annak, hogy a bevezetőjében azt hallottam, hogy a csoport úgy döntött, hogy kivizsgálja, megvizsgálja az elektromos autók lehetőségét is. Ez ugyanis az ellenkezője annak, amit már Kioniban mondtak, és ez számomra pozitív hír. Viszont reagálnék arra, amit az olasz közlekedési minisztériummal kapcsolatban mondott. Ugye hét fiat gépjárműről volt szó, amelyek a felmérés részét képezték, vagy vizsgálatok részét képezték, és a e, botrány, amelyek körül kirobbant, az önök laboratóriumában e, voltak, és ott tesztelték őket. A műszaki szolgálat az ugyanaz, amely a típus jóváhagyási ellenőrzést is végezte, amit az olasz hatóságoktól kaptak? Ez a kérdésem. Igen, hát természetesen a dolgozók ugyanazok, akik ugyanígy dolgoztak, de hogy pontosan ugyanazok a személyek végezték a tesztet abban a műszaki központban, ezt nem tudom garantálni, de a lényeg az az, hogy ez egy olyan eljárás, ahol ezek az emberek a teszteket végrehajtják, a feladatok szerint követik a, a globális standardot. Igen, köszönöm szépen, folytatja a képviselőnő. Tehát ez azt jelenti, hogy pontos utasításokat kaptak a, a protokollról, tehát hogy mit kell követni. Elég egy igen vagy egy nem. A ciklus az pontosan abszolút a menten, abszolút le van írva a normában, a jogszabályban, és ezt mindenki betartja. Tökéletes, mondja a képviselőnök. Köszönöm, akkor el tudná nekünk mondani, hogy az olasz hatóságok miért fordultak az FCA műszaki szolgálatához, Hát valószínűleg azért, mert nem rendelkeztek több millió euróval, hogy befektessenek ilyen laborokba. Nagyszerű, köszönöm, mondja a képviselőnök. El tudná magyarázni esetleg azt is, hogy mi volt a célja annak, hogy mindaz, ami az FCA-ban kiderült, az összes uh, NOx kibocsátás volt, tehát ezek a rémes értékte, értékek, a meleg motor esetében mért értékek, és így tovább miért értek el ennyire. Ugye nagyon sokan azt mondták, hogy nincsenek pontos okai annak, hogy miért lenne nagyobb kibocsátása egy meleg motornál. Amit mondtam önnek, az ugyanaz, amit megpróbáltam elmagyarázni korábban is gyakorlatilag folyamatosan zajlik a világban a fejlődés, minden nap van valami újabb felfedezés, és így tovább nem világos, hogy honnan veszik a járműveket, nem világos, hogy milyen körülmények között tesztelnek, sem nem világos, sem nem igaz az, hogy az FCA eredmények azok mindig olyanok, hogy kritizálni lehet őket. Én... Köszönöm, rendben van még valamit mondjon meg, legyen szíves. Ki döntötte el azt, hogy az FCA esetében nem az Urban Artemis ciklust, tesztciklust használják, mint a többivel. Nem értettem a kérdést, hangzik. Urban Artemis, ez a tesztciklus neve. Ezt azért mondom, mondja a képviselőnő, mert az eredmény a jelentésből ugye az derül ki, hogy az urban Artemis ciklusok is itt vannak, de mindegy, hát akkor tegyünk rá egy másik kérdésre, és talán inkább a részletekbe bocsátkozzunk. Meg tudnám magyarázni, hogy miért történt az, hogy ugye miután először ellenőrizték a kibocsátásokat az NCDL ciklussal, hideg, illetve meleg motor esetében, miért tűnt el három gépjármű, a Giulietta, a Lanza Y és a Cherokee Jeep, ezek eltűntek a, a tesztelésből ezek a járművek. Én ezt láttam a jelentésben, az olasz jelentésben, hogy a hetes képen, a hetes ábrán, ami itt van a kezemben, az összes gépjármű szerepel, amelyel megkezdték a tesztelést az elején, ott vannak az értékek, a hivatkozási értékek, és aztán utána, hogy folytatódik ez a jelentés, végül ez a három autó, amelyeket felsoroltam, azok eltűnnek. Van erre konkrétok? Biztos. Én nem voltam ezzel tisztában, nem tájékoztattak erről, úgyhogy a kollégákat kell megkérdezzem. Nem tűnhettek el az autók, nem tűntek el az autók, a választ tulajdonképpen már írásban megadtuk, tulajdonképpen csak az idő hiányzott. Megvannak a válaszok, és lehet haladni. Mrs. Evi, Mrs. Évi, five minutes. Évi asszony, öt perc. Borgézi úr következik. Borgézió úr. Ingyenieri Laringra. Köszönöm, mondja Borgéció úr, megköszönöm először is, hogy eljött hozzánk és a rendelkezésünkre áll. Én egy olyan kérdésből indulnék ki, amely az ön válaszából egy picit úgy tűnik, hogy megpróbál itt elkerülni valamit. Én szeretném a figyelmet felhívni egy olyan aspektusra, amely tulajdonképpen az egész folyamatnak az elején merül fel, amelyet a fiat követett. Tehát ez egy érdemi dolog. A, magának a, a programnak a, a menedzsmentjéről van szó. Tehát mik a konkrét műszaki előírások, amelyeket önök átadtak ekkor, a, a beszállítóknak. Én szerintem ez nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy értsük, hogy utána mi történt, és egyébként átláthatósági szempontból is, tehát hogy milyen eljárásokat követtek, milyen követelményeket fogalmaztak meg. erre is válaszoltunk írásban, megtalálja a válaszaink között ezt, nem emlékszem pontosan hányas kérdés volt. A válaszom az az, hogy nyilvánvaló, 3-4-5 nagy beszállító van manapság, amely képes ilyen rendszereket beszállítani, teljesen mindegy, hogy melyikről van szó, tehát az előzetes vagy utólagos rendszerekre, katalizátorok és így tovább, és mindannyian, az összes autógyártó ugyanezekkel a beszállítókkal dolgozik, tehát a műszaki előírások, technikai követelmények nem változnak a katalizátor esetében, vagy a szűrők esetében, és így tovább, mert ezek a globális előírásoknak felelnek meg. Amit általában megteszünk, az az, hogy a cilinderek számától, a, a motorerősségétől függően lehetnek változtatások, de alapjában véve mindenki ugyanazt a technológiát alkalmazza, ugyanazokkal a beszállítókkal, a globális meg, előírásoknak megfelelően. Nincs fiat utókezelés, ez nem létezik. Proprio per motivi di trasparenza. Az átláthatóság szempontjából tudna a bizottság szemre rendelkezésre bocsájtani egy ilyen, ilyen szerződést, amely arról szól, hogy a, mik voltak a követelmények önök és a beszállítók között? Csak azért, hogy tiszt, pontosan tisztázni tudjuk ezt a kérdést, mert ez a mi értékelésünkhöz nagyon fontos lenne. Az általunk megkötött szerződések legnagy többsége bizalmas képviselő úr, nem bizonyos prototípusokra gondoltam, hanem olyan gépjárművekre, amelyek gyártásban vannak. E a beszállítóinkkal kötött szerződés az inkább az ő érdekükben, nem csak a mi érdekünkben bizalmas. Vannak úgynevezett non-disclosure agreementek, tehát megállapodások, hogy ezeket nem hozzuk nyilvánosságra, inkább őket ö, védjük versenyképességi szempontból. Borgéció úr, ha vannak konkrét kérdései, akkor ezeket fel lehet tenni írásban, és akkor erre írásos választ kaphatunk. Képviselő úr. Nem véletlenül ö, volt ez a kérdésem, volt írásos kérdés, és én ahhoz ragaszkodnék, hogy a műszaki szakemberek a konkrét szöveget bocsássák a mi rendelkezésünkre, mert ez egy alapvető jelentőségű pont. Szerintem a mi hatáskörünkbe tart, beletartozik az, hogy ilyen dokumentumokat kérjünk, mert ez a munkánkhoz szükséges, tehát a, a versenytársak eredményeit is megvizsgáljuk, tehát milyen műszaki specifikációk szerepelnek azokban a szerződésekben, amelyeket például a Menyeti Merény és a, és a beszállítók felé ö, megfogalmaztak, amelyeket megkötöttek. Én szerintem erre kaphatunk választ. Adok egy általános választ, és az elnök asszonynak is kifejezem, hogy rendelkezésre állunk. Nyilván itt a meghallgatás után ugyanúgy, mint máskor készen állunk arra, hogy reagáljunk azokra a kérdésekre, amelyeket esetleg most itt nem tudnak feltenni, tehát ha írásban felteszik a kérdést, arra reagálunk. Specific. Én már megtettem ezt a kérdést írásban, mondja a képviselő úr, általános választ kaptam, én most pontosítani szerettem volna a kérdést, konkrétabb választ akarok kapni. Meg tudja mondani még egyszer, hogy ugyanezeken a gépjárműveken milyen módosításokat hajtottak végre? Tehát itt hivatkozok a különböző programokra, amelyeket Európában és az USA-ban használnak. Tehát voltak modifikációk, módosítások, vagy sem? ahhoz képest, hogy mondjuk európai vagy USA piacra megy a gépjármű. Ez a két piac teljesen más, és a részletekbe is mehetek, tehát mondjuk sokkal szigorúbb a benzinmotorokra vonatkozó előírás, az egy én nem ilyen értékelést kértem, mondja a képviselő úr, milyen módosításokat hajtottak végre a két piac előírásainak megfelelően. Én is tudom, hogy különbözik egymástól az a két piac. Nem tudok erre válaszolni, mert nagyon összetett választ kell, hogy adjak, írásban tudom megtenni. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, a második forduló következik. Kedves kollégák, én megígértem a vendégeinknek, hogy oda tudnak érni a repülőgépre, és el tudják érni a járataikat három perc a maximum, ez nem a minimum, ami egy képviselőnek a rendelkezésére Kérem, hogy 40 másodpercen tegyék fel a kérdésüket, és akkor választ is kaphatnak a maradék időben. Szeléni úr következik. Az első kérdésem a, a, e, szociális, illetve a, e, ipari hatást illeti, az a szektorra gyakorolt hatást illeti. Az első a szociális hatás. Nyilván e, az emberek a gépjárművet az alacsonyabb ár alapján választják, nem a környezetvédelmi mutatókat fogják nézni. Nem az a véleményük, hogy ez rossz hatással lesz a piacon meglévő kicsike dízelüzemű autó gépjárművekről? Arra. Igen, az biztos. Egy Panda Euro, 100, Euro 6 vagy Euro 6B e, dízel esetében most azzal számolunk, hogy jelentősen emelkedni fognak a költségek, tehát emelkedni fog az ár is, most itt nem keres, kereskedelmi politikát akarok folytatni, de ö, több ezer euróról van szó, és így ez azt jelenti, hogy közvetlen hatást fogunk látni a piacon. Köszönöm, nagyon világos. Akkor kérdezem azt is, hogy az autópark cseréje ez kihathat-e majd a gépjármű gyártókra, tehát ezáltal a munkahelyekre is, amelyet a gépjármű gyártók, amelyeket a gépjármű gyártók garantálnak? Hát persze kihatása van mindennek a munkahelyekre, nyilván mindenki ismeri az elektromos autókról, a hibridekről, és így tovább folyó eszmecserét, és így csak arról beszélek, hogy a, a kibocsátási követelményeknek meg kell felelni, de elég, hogyha elképzeljük azt, hogy az összes autót ezeknek megfeleltetjük, milliárdokat kifizetünk, és utána ugyanúgy, ahogy ezt Amerikában is megéltük, az elektromos Fiat 500-assal, hogy senki nem akarja megvenni, mert túl drága. Elnézést, egy utolsó kérdés. Véletlenül nem tudták azt ellenőrizni, hogy a széndiokszid kibocsátás esetében ez milyen, milyen lehet az elektromos autók esetére? Hát ez nagyon hosszas eszmecserét igényelne, azt hiszem, egy megfelelő szakbizottságban. Én nagyon is szkeptikus vagyok az elektromos gépjárművekkel kapcsolatban. Nem a kibocsátások miatt, hanem abból a szempontból, hogy milyen a, a globális széndiokszid lábnyoma. Nagyon sok tanulmányt végeztünk, beszállítókkal együtt működtünk, a, az akkumulátorok a kapcsolatban, tehát ezt mindenképpen meg tudom mondani, hogy mondjuk vegyük 2000-ben az előállított elektromos energiát, 10 ezer terawatt volt ez a világon, és a fő energiaforrás, amelyel ezt az elektromos energiát előállítják, 64-65 százalékban nem megújuló energiaforrás volt. 2000 2015-ben a legutóbb elérhető adatok szerint globális szinten két és félszer annyit állítottunk elő, tehát 25 ezer terawatt elektromos energiát, és sajnálatosan az energiaforrás és mm, helyzete is romlott, most már szinte majdnem 70%-nál tartunk, ami nem megújuló, és ezzel állítják elő az elektromos energiát a növekvő gazdaságok, amelyek túlságosan is a széntől függnek, és ez ugye a, a globális széndiokszid kibocsátást és lábnyomot károsítja, ide vezet. Következő kérdés. Que vous aviez changé la calibration Rövú asszony. Jelezték nekünk, hogy a, az Euró 6-os gépjárműveket módosítani fogják, hogy az előírásoknak megfeleljenek. Kérdezem, hogy mi változott, hiszen egészen idáig azt magyarázták, hogy a motor védelmének céljából volt ez, hogy az emissziós rendszer nem tudott tökéletesen működni, vagy nem működött mindig, akkor most mi változott, hogy ezzel az új kalibrációval a NOx normákat is be tudják tartani, és a motort is meg tudják védeni? Um, Igyekeztem az elején elmagyarázni, amikor elmondtam az EcoDrive, EcoDrive modulunkról, amely mindent feljegyez, amit az autóvezető csinál, és százezer autóvezető visszajelzése alapján, különösen főleg Olaszországban, Európa szerte egy részletes feedbacket, profilt építettünk fel a, az autóvezetésről, és úgy tűnt, hogy a 95 százaléka az utaknak 60 perc alatti út. És bizonyos, a maximum sebesség, amit elérnek, viszonyos határ alatt van a legtöbb esetben. Ez sokkal több indikációt ad arra, hogy hol lehet a, a kalibráció határát kitolni a végletekig, úgymond, mert többé-kevésbé be tudtok határolni azokat a kockátokat, amiket korábban el akartunk kerülni a tervezéssel, voltak éppen nem léteznek az igazi autóvezetésben. Miért nem hajtották a tesztet végre korábban akkor, és mi a feladat megosztás? Önök, a Bosch beszállítók, a Magneti Marelli között, ki mit csinál, és kié a végső felelősség? a felek között. Itt tulajdonképpen, ha csak arról volt szó, hogy a kalibrációt elvégezik, hogy betartsák a normákat, és a motor védelmét is végrehajtsák, akkor ezt miért nem tették meg korábban? A, az írásos válaszban meghatározzuk a felelősségeket. Nagyon bonyolult eljárás ez. Hogy miért nem vettük korábban? Nos, azért, mert először is elég számú Euro 6-os autóra volt szükség a piacra, egy, egy tömegre, hogy, és elég tömegű mintára, autóvezetői mintavételre, hogy arra tudjuk építeni a kalibrációt és javítani a profilt. Mr. Schulze. Schulze úr. Köszönöm szépen én is, hogy eljött. Egy kérdésem van. Kezdem azzal a válaszával, amit a kettes írásbeli kérdésünkre adott mondatát itt úgy értelmezem, egyik mondatát, hogy az önök autói nem ismerik fel, hogy tesztpadon vannak-e. Jól értettem, hogy a motor nem értesül arról, hogy tesztelik? Abszolút így van. Úgy gondoljuk, hogy erre nincs szükség. Nem kell a kalibrációhoz ilyen elem. Akkor hogy egymás mellett elbeszélünk, mert a Bosch cég úgy nyilatkozott többek között, hogy sürgetően szükséges az, hogy a gépkocsi felismerje az, hogy tesztelik. Például az ABS rendszer és más rendszerek a felismerjék, hogy tesztelik, és nem tényleges helyzetben vannak. Ő meg épp ellenkező állítást tesz. Lehet, hogy elbeszélünk egymás mellett? Nem. Most az emissziós kontrollról beszélünk, abban a az autó nem kell felismerje, hogy, hogy tesztelik más kontrollrendszereknél, mint a fék vagy egyéb, vagy egy gyors sebességi rendszerek egymásra kommunikálnak, itt azért itt más a helyzet. A videóban azt kérdeztem, nem az emissziós kontrollról beszéltem, hanem arról, hogy felismerje, vagy sem az autó, hogy tesztelik. Aztán a második kérdés, önnek mennyire fontos a német piac? Ahogy most tudom, 13 millióból 3 milliót adunk el ott. Viszonylag fontos tehát. Ma többször hangsúlyozta, hogy nem 22 perc után kapcsolnak le, holott Németországban nagyon sok helyen elhangzott ez. Miért nem indítanak offenzívát, hogy megcáfolják ezt? Hát mert nem akarunk a KBA-val magánvitába keveredni, de főleg azért nem, mert bízunk abban a közvetítői eljárásban, melyet a mi, az FCA, mi történeti úgymond homologációs hatóságunk, amely minden Olaszországban gyártott motorra vonatkozóan, és az Amerikában vagy Európában adott autókra vonatkozóan az olasz minisztériumban adja ki a típusjóváhagyást, a partnereivel együttműködve. Apró kérdése felteltek. Lehet, hogy egy kulcsaférdés, rövid kérdése vonatkozóan, miért nem a német hatóságokkal és minisztériummal folytatják az, azt a fajta párbeszédet, amit az elmúlt hónapokban is? Igen. Többször megjelentünk ott ami meghívásokra, minden kérdésre válaszoltunk, és párhuzamosan az olasz hatósággal folytatott megbeszéléseinkkel itt is utaltunk arra, hogy minden kérdésre válaszolunk. Itt is és ott is. Sáldemóze asszony. Köszönöm. A nyolcas kérdés előtt válaszában azt írja nekünk, hogy autóik, európai piacra gyártott autóik legtöbbje illetve az Európában amerikai piacra gyártott autók legtöbbjét az olasz hatóságok látják el típusolgyással. Ugyanakkor azokat az autókat, amelyeket Amerikában fejlesztettek ki, ott a holland és a brit hatósággal homologizáltatnak. Miért? Ennek történeti okai vannak. Ahogy elmondtam, ezt csinálta a Chrysler. Az FCA, a Fiat autócsoport és a Chrysler LSZ összeavadásából adódott, jött létre a koncern. És sem az amerikai, sem az európai oldal nem változtatott a homologáció típus jóváhagyási eljárás gyakorlatán. Mi továbbra is az olasz közlekedési minisztériummal dolgozunk együtt, amerikai kollégáink pedig különféle célokra, nem csak az európai piacra, hanem egyes amerikai piacra az IP és Karpon kívül, vagy a holland, vagy a brit hatósággal vizsgáltatták be az autóikat. Ez összefügg azzal a munkakapcsolattal is, meg azzal a folyamattal, amely már kialakult, ismerik egymást az emberek, évek óta együttműködnek, nem változott ez elmúlt években semmit. A piaci megfigyelés, piaci felügyelet kérdéskörében ön szerint elégséges az, hogy az európai autógyártók körében egyenlő játékszabályok jöttek létre, ehhez elégséges ez a piaci felügyelet, hogy ki kéne terjeszteni a piaci felügyelet hatáskörét Európában azért, hogy minden autó egyformán meg kelljen feleljen a szabályoknak. Tudják, hogy például az emissziós kontrollrendszerekre vonatkozó szabályokban azt kell garantáljuk, hogy 160 ezer kilométerig kell működjenek Európában. Használatban levő compliance tesztek is vannak, az autók százalékos arányát is meghatározza a jogszabály azon a dokumentumokat, amelyeket amelyeket be kell tenni a vizsgálati dossziéba, mindet be kell tudnunk mutatni, ezt megtesszük, mint bárki más. Igen, de nem lenne ön szerint szükség több piacfelügyeletre? Nem kéne az európai hatóságoknak még több autót ellenőrizni a közutakon? hogy a fogyasztó tényleg bízon abban az autóban, amit megvesz? Nem. Szerintem a szabályokat kell helyre tenni. Tegyük. Nem kéne kombinálni? Jobb jogszabályra szükség van, persze. Ám ahhoz, hogy be is tartsák, hogy működjön, ellenőrizni kell a végrehajtását. Nem kéne több piaci ellenőrzés? Elég egy nagyobb jogszabály? Hát én arra koncentrálnék, hogy egy új jogszabályt egyeztessenek és bocsássanak ki, amely meghatározza, hogy pontosan miről is beszélünk. Ezt követően aztán a használatban levő autók compliance-ét és minősített független intézetek által felügyelet vizsgált, persze, hogy jó lenne. Thank you very much and thanks for... Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy eljött. Megpróbálok három rövid kérdést megfogalmazni. Az első a 11-es kérdésre adott válaszára vonatkozik. Azt mondja, hogy az ECR nem hozzáférhető a kisebb képjárművek esetében. Miért gondolom, mikor azt mondja, hogy kisebb jármű, hiszen vannak olyan versenytársaink, versenytársaik, amelyek még a B-szegmensben is az használják ezeket. Itt a Pandára és a Fiat 500-ra gondolok elsősorban, tehát az A-szegmens betartozó gépjárművekre, ami az SCR-t különböző típusai vannak, van, a, van passzív SCR, ezeket már 2008-ban alkalmazták, ezeknek a rendszereknek a hatékonysági foka nem magasabb, mint a nitrogénoxid tároló rendszeré, vagy korábbi, egyéb korábbi rendszereké. De ami manapság teljesen világos, az az, hogyha 2017-től átállunk az rde re akkor ezek a passzív rendszerek mind-mind elavulnak, az aktív rendszerekre állunk át, és láthatták az írásos válaszaimban, hogy átlagosan mennyibe kerülnek ezek az új rendszerek. Sajnos mikrofon nélkül hangzik el a hozzászólás. Még egy rövid kérdés támogatják-e a szabályozás technológia semlegességét, mint például az USA-ban, vagy pedig a jelenlegi rendszer támogatják, ahol bizonyos technológiákat támogatunk. A technológiai semlegességet támogatják el. Igen, teljes mértékben támogatjuk. Utolsó kérdés. A laboratóriumi tesztelés célja az, hogy láthatóvá váljon, hogy normál használat során milyen hatása van a használatnak, de Európában kialakult egy olyan rendszer, ahol a gyártók egyszerűen a laboratóriumi körülményekhez hangolták hozzá a gépjárműveket. Igaz -e ez a Fiatra? És hogy nem figyeltek annyira oda a levegő minőség kérdésére. Nem, azt hiszem ez nem igaz. Szerintem Mindenki betartja a szabályokat. Köszönjük szépen! Kádenbach asszony, attól, hogy ismételgetjük, attól még nem lesz jobb. Hát teljesen egyetértek önnel, az ismételgetéssel még nem lesz jobb a helyzet. Az európai szabályozás nem önmagáért hozzuk meg, az egyik cél az lett volna, hogy a verseny feltételeket egyenlővé tegyük a különböző gyártók számára, azonos versenyfeltételeket teremtsünk a számukra, és az egészségügyi és a környezetvédelmi szempont is nagyon fontos volt. Azt akartuk elérni, hogy a kibocsátási értékek csökkenjenek Európában, hogy ezzel elejét vegyük a szív- és érrendszeri megbetegedések, a talaj elsavasodásának és a különböző légúti megbetegedéseknek. És tudják-e, tisztában vannak-e azzal, hogy a valós vezetési körülmények között keletkezett adatok és a laboratóriumban keletkezett adatok közötti különbséggel gyakorlatilag nem elérhetőek az európai szinten megfogalmazott célok. A gyártók tudatában vannak, voltak annak, hogy ez, itt nagy különbségek vannak, és hát részben szoftveres beállításokkal járulnak hozzá, és most ezeket ne nevezzük manipulációnak, tehát a szoftveres megoldásokkal járulnak ahhoz, hogy a környezet védelmi és egészségügyi célkitűzések veszélybe kerülnek. De én nem vagyok orvos, ezért nem tudok válaszolni erre a kérdésre. Láttam tanulmányokat, láttam számadatokat és spekulációkat is. Szerintem az egyetlen dolog, amivel előbbre juthatunk, az az, hogy megfogalmazzuk pontosan, hogy a jövőben mit szeretnénk, és milyen körülmények között szeretnénk azt, amit szeretnénk. Emlékszem egy vitára, és azért magamnak is utána kell néznem ennek, nem tudom, hogy ön hallott erről, de most így forrás, pontos forrás megjelölés nélkül mondom azt, hogy a gázégetés révén magas nitrogénoxid koncentráció keletkezett, és van olyan hiteles forrás, amely szerint a nitrogénoxid koncentráció, amely a háztartásban keletkezik. Hogyha valaki gáztűzhelyet használ, akkor az jóval magasabb érték, mint ami például előfordul a, egy nagyváros magjában, a belvárosban. Ön tehát akkor azt mondja, hogy a, az, hogyha kigyullad a lakás, akkor erre vezethető vissza, a lakások kigyulladására vezethető vissza az, hogy terjednek a légúti megbetegedések, és aztán a közlekedésben a kialakuló emissziók még csak hozzájárulnak ehhez? Nem, hát persze nem, mindenki hozzájá, mindenki a maga részéről hozzájárul ehhez, nyilván mi a gépjárművekért vagyunk felelősek, de én nem tudok következtetéseket levonni a koncentráció egészségügyi hatásairól. Ez azt jelenti, hogy ön számára nem volt világos, hogy az európai jogszabály elsősorban azt célozza, hogy csökkenjenek a kibocsátások, annak érdekében, hogy elkerüljük a káros hatásokat a környezetre és az egészségre. Ön csak piacszabályozó szabályként tekintette erre a jogszabályra? Gerbrandi úr? Elnézést, elnök asszony. Ön egy igen nem választ kérnék. Ön úgy gondolja-e, hogy a német KB A és a holland RDW független szervezetek-e? Igen, függetlennek tartom őket. de ön mégis megkérdőjelezi az általuk végzett vizsgálatok eredményeit, ami a Jeep és a Fiat képjárműveket illeti. Én eh, mérnök vagyok, többet kellene tudnom arról, hogy mit teszteltek pontosan, milyen körülmények között látom kéne a többi paramétert is, és akkor tudnék véglegesen válaszolni erre a kérdésre. Tornás úrnak eh, beismerte, hogy 22 perc elteltével modulálják a Fiat gépkocsikat, és 22 perc eltelte után több nitrogén oxidot bocsátanak ki. Milyen tanulmányokra támaszkodik? Én nem ismertem be semmit. Azt mondtam, hogy bizonyos körülmények között, amelyeket nem ismerek részletesen, valamiféle moduláció bekövetkezett 22 perc elteltével, de mivel a részleteket nem ismerem, ezért nem tudok becsésekbe bocsátkozni, hogy milyen moduláció milyen mértékű moduláció történik. korábban már elutasítottam ezeket a csillagászati fantasztikus adatokat. A Fiat tehát nem tudja, hogy a gépjárműi, művei 22 perc elteltével több nitrogénoxidot bocsájtanának ki? Az 5.1, 5.2-es bekezdésre szeretnék itt most hivatkozni. Mindenki tudja, konkrét kérdést tettem fel, mondja a képviselő úr. Nem azt kérdezem, hogy laboratóriumi körülmények között és valós körülmények között hogyan változik a kibocsátás. A Fiat tud-e arról, hogy 22 perc elteltével, amikor modulálja magát a gépjármű, akkor többet bocsát -e ki? Nem magasabb a kibocsátás. Azt tudom megválaszolni, hogy a határértékeknek megfelele, avagy sem. Én azt kérdezem, hogy többet bocsát -e ki, igen vagy nem? Igen, többet, de még mindig a határértékeknek megfelelően. Mely határértékeknek megfelelően? A jogilag effektetett határértékeknek megfelelően. Tehát akkor 20 perc elteltével, akkor már nem felel meg a jogi küszöbértéknek, hiszen azután már hiszen bármely ez csak 20 percig tart. Tehát, hogyha ön azt mondja, hogy a jogilag meghatározott kereteken belül mozog az érték, akkor 22 perc elteltével már nem érvényes ez a küszöbérték az ön jogértelmezése szerint. Hát nem spanyolul vagy arabul mondom. Nem, hát nem tudom, szerintem megválaszoltam az összes kérdését. Hát nem, eddig nem válaszolta meg. Még egy kérdés. Ön azt mondta, hogy az ASZE révén befolyásolta az eljárás, tehát a Fiat sokszor az olasz delegáció része a technikai munkacsoportokban több területen is egyetért ezzel? Ez egy tény. Ha tény, akkor el tudnám mondani, hogy mely üléseken képezi a Fiat hivatalosan az olasz delegáció részét, mert ez nagyon fontos a vizsgálódásaink szempontjából. Köszönöm. Meno adesso. Kevés időt használtam az előbb is, most is keveset fogok felhasználni. Az egyik válaszban a 12-es kérdésre konkrétan azt mondták, hogy önkéntesen javítják 2016. februárja óta a e, rendszereket. Érdekelne, hogyha egy pillanatra a lehetséges részleteket elmondaná, hogy pontosan mit is jelent ez az önkéntes javítás. Ahogy már az előbb is elmondtam, a visszajelzésekre alapoztuk ezt, tehát körülbelül 100 ezer ügyféltől, ügyféltől kaptunk visszajelzést az Euró 6-os autót használóan, tehát megmondták, hogy mennyi ideje vezetnek, mennyit vezettek, és nyilvánvaló, hogy nem nyúltunk semmihez a magában a gyárban, de javítottuk a, a kalibrációt, jelentősen javult a, a helyzet. És ez mit jelent, hogy ez azt a, oda vezet, hogy nagyobb lesz a kompatibilitás az RDA esetében, például a Fiat modelleknél? Tutti questi lavori. Elnézést, ezek a munkák azt célozzák, hogy az RDL ciklusnak megfeleljen minden. Konyecsna asszony. Já, já se omlouvám, ale já podle toho, co nám tady dneska říkáte, tak vlastně... Köszönöm szépen. Hát egyszerűen nem is értem, hogy minek vagyunk ma itt, mert annak alapján, amit ön mond, önök mindent helyesen tettek, helyesen cselekedtek. Mindenki, aki azt mondta, hogy itt gond van, az rossz adatokra támaszkodott, rossz számításokat végzett, tévedett. Tisztában vannak önök egyáltalán azzal, hogy milyen súlyos a helyzet? Az Európai Unió ellenőrző szervei jelzik, hogy valami baj van, és ön még csak annyit sem hajlandó beismerni, hogy esetleg valahol hibáztak? Egyáltalán nem erről van szó, de hát a jogszabálynak való megfelelésről beszélünk. És a legelején is volt egy vita, amikor elmondtam, hogy teljes mértékben támogatom a menetciklus javítását, támogatom a szabályok jobbítását, és mindenképpen ki kellene terjeszteni a végrehajtási szabályozásokat, és jóval világosabban kellene megfogalmazni az elvárosokat, elvárásokat. Ön most többször is elmondta azt, hogy együttműködik az Egyesült Államokkal, vannak ott fiókjaik, elmondta, hogy az amerikai szabályok sok tekintetben jobbak, akkor kérdezem öntől, hogy miért nem vezettek be az üzemeikben jobb és szigorúbb szabályokat, olyanokat, amelyek jobban közelítenek az Egyesült Államok beli szabályozáshoz, hiszen önt az elmondottak szerint nagyon érdekli a fogyasztók védelme. Hát akkor megoldható a probléma azzal, hogy átvesszük egyszerűen és bevezetjük itt Európában is az amerikai szabályokat, nem? Én már elmondtam, hogy egy globális normát egy globális norma alkotást támogatnánk, és eh, hogyha az amerikai határértékeket vezetik be Európában is, a dízelre vagy a egyéb üzemanyag formákra vonatkozóan, akkor mi ezt támogatjuk. De azt is hangsúlyoztam, hogy a jelenlegi szabályozási kerettel is tisztában vagyunk, és minden olyan munkát támogatunk, amely világosabb szabályokat eredményez mind a mi számunkra, mind az önök számára, mind a fogyasztók számára. Törmesz úr, az utolsó felszólaló. You said... Azt mondta. Győzöttem, hogy egy cikk határozza meg a normál közúti használatot. A normál ö, típusra vonatkozó, üzletre vonatkozó emissziót ennek kell megfeleljen a tervezés, a normál... De ez a fékekre vonatkozó. Tehát a, a fékekre tesztelnek, és akkor normál használatban azok kevésbé jók. A biztonsági jövekre vonatkozóan felolvasom, a normális használatra vonatkozóan tervezik ezeket a normál használatra. Tehát a tesztekre optimalizálják a, a biztonsági jöveket, hogy aztán a normál használatban kevésbé. Aztán egyéb alkatrészekre is igaz ez az irányelv szerint. Az, az ajtókat is úgy gyártják, hogy a teszteken szerepen a legjobb, aztán a normál használatban kevésbé szerepelnek, jó? Szerintem hihetetlen azt mondani, hogy a normál használatban minden jól meg van határozva, és aztán itt azt mondja nekünk, hogy a normál használatban, a kibocsátások tekintetében a laboratóriumban van csak optimalizálva, is, nem a városi használatra. Nagyon sajnálom, de ez így úgy tűnik, hogy önök szándékosan úgy tervezik az autókat, hogy ne védje az európai állampolgárok egészségét, és ezt szándékosan teszi az ön cégje. Abszolút visszakutasítsam azt, mint mond, egyrészt jelentős a különbség a jogszabály, a biztonsági rendszerekre vonatkozó jogszabályok és egyéb elemekre vonatkozó ott nincs olyan, mint az 5.1-5.2-es cikk, amelyek az ügyfél érdekében a biztonságos... Mi a, mi a biztonságos működés? Mondja meg pontosan. Az EGR-ben mire van szükség ahhoz? Mit kell megvédeni egyáltalán? Mit véd meg az EGR-ben? Pontosan a rendszer mert a kérdéseink egyikre se válaszolt pontosan. Mit a NOx csapdákba miért használják? Mit véd ez a motorban egyáltalán? Az igen rendszerben, hogyha az ISDGR rátákkal működik a motor nagyon hosszú ideig, akkor nagyon sok hiba adódhat. A turbó feltöltő hibájától kezdve a szelep hibákig, és ennek következtében az autó veszít a teljesítményéből, nem tud gyorsulni, és itt tovább. Globális visszahívásokra volt szükség ilyen do- a dolgok miatt. Például a gázpedál rossz működése. Tehát, elnézést, megszakítom. Vannak ízszerök és mások, önök, mint vállalat, vehetek volna jobb minőségű ECR-t, amit más gyártók is használnak. Önök szándékosan a modelljeikbe. Nagyon olcsó EC-reket vásároltak, amelyeket aztán 22 már óra után, perc után le kell kapcsolni, modulálni kell. Ez a valóság. Nem. Pontosan azon alkatrészeket használjuk ezen helyen, mint bármely gyártó. Egyetért velem, hogy van különbség az LCR technológiák között. Egyesek jobban teljesítenek, mások meg kevésbé jó minőségűek. Ez az áró kérdés? Válaszom nem a kérdésre. Hát köszönöm. Többé-kevésbé tartottuk az időnket. Köszönöm, hogy eljött. Mert elmondtunk. Lesznek még írásos kérdéseink is, amelyeket elküldünk. A e kérdések feltételének határideje a fiát felé október 24-et. Addig lehet kérdéseket küldeni a fiátnak. Dear colleagues, before everybody rushes... Mielőtt mindenki elszaladna, kollégák. Mondom, lehet ugyan gyorsan haladni, de mindenképp van még egy napirendi pontunk. Nem gyakran van idénk ilyen eszmecserére. Mindig egyik a másikra szaladunk, holott én eszmesrére is szükség lehet. A konklúziók megbeszélésére. Én szerettem volna egy rövid visszajelzést kérni a missziós utakról. A két jelentéstevőt egyszerre összekombinálnánk, hogy a GRC témájában beszámoljon. Zalba úr kap meg aztán a szót, és aztán Gerbrandi úr. Nem, még nem, még nem, még nem. Csak azért kérem, hogy megfelelőnek önöknek ez a módszertan. A GRC út július 18-19-én volt, 12 emis tag utazott, én is, meg Zálba társ előadó úr, akinek mindjárt megadom ezért mert a szót. Nagyon tanulságos, jól előkészített út volt, köszönet a szervezésért. A, a, a pályákat is meglátogattuk, az EU e, kibocsátási technikák és eljárások kidolgozásában nagyon fontos tanulságok voltak lemondhatók. Laboratóriumi teszteket is megbeszéltünk, és a PEMS mobil rendszerek használatával is megismerkedhettünk. A pems ki is próbáltuk a mobil eszközök. A GLC eszközök témáján túl azzal töltük az időnket, hogy eszmecseret tartunk, a GLC meghallgatással kezdődött április 19-én a munka. El kell még döntsük, hogy vajon meghívjuk-e, hogy meghívjuk-e a GRC-t későbbi időpontban. Vladimir Szucsa. és Giovanni Di Santi és más tisztviselők, szakértők is részt vettek ezen a megbeszélésen, ahol minden a bizottság számára fontos kérdést megbeszéltünk, a közös kutatási központ, a GRC által fontosított témákat, az emissziós viselkedését, illetően a motoroknak, illetve azokat tényadatokat, számadatokat is megbizottuk, amelyekkel a bizottság előállt. A PEM teszt és az RDI eljárás menetrendjével is foglalkoztunk, és sikerült mélységében megvitatni az új típusú egyesi keret működését, ebben a kutatási központ szerepét, és úgy tűnt, hogy a bizottság javaslatát lehet még pontosítani, javítani ezzel kapcsolatban. A hallottak alapján itt egy, csak egy független hatóság felállítása e, segíthet majd, amely képes a tagállamokkal és a tagállamokkal és a gépgyártókkal szemben fellépni. Persze van gondolkodni való a szakbizottság és más szakbizottságok munkáját illetően is, mint az IMCO és az egyéb ajánlások a központ szakértőivel való tárgyalások nagyon jó betekintést adtak arról, hogy az EU jogalkotási javaslatai az autógyártás tekintetében hogyan működtek az elmúlt években, mennyire jól, és jó gondolatokat is felvetett arról, hogyan lehet éve megváltoztatni majd a rendszert. Először is szeretném megedni Zalba úrnak a szót, és aztán Gerbrandi úrnak, meg a többi misszió témájában is majd meghallgatjuk őket. Thank you very much indeed. Uh, Nagyon szépen köszönöm. Elnök asszony. Az EMIS szakbizottság Luxemburgban és Németországban, valamint Olaszországban járt, Németországban és Luxemburgban szeptember 21-22-én jártunk. Az összes kolléga rendelkezésére bocsátottuk október 13-án a feljegyzéseinket. Ezeket a weboldalon is megtalálhatják. Öt emisztag járt ott, beleértve Herbrandi kollégámat is társjelentéstevőt, és engem is. Jártunk a luxemburgi illetékes hatóságoknál, és Németországban, Lambsheimban is. Köszönjük egyébként ezúton is mindenkinek a szíves vendéglátást. A missziót azzal kezdtük, hogy ő Firenzébe utaztunk el, egy üzembe, Ott áttekintést kaptunk a különböző tevékenységekről, a fejlesztési munkáról, ami a különböző katalizátorokat illeti. Ott azt hallhattuk, hogy az euró 1-től az euró 6-ig a különböző hibák ellenére a jogalkotás mégis sikeres volt. Egy jól működő dízelgépjármű teljesen meg tud felelni az Euró 6-os normának, már megérett a szükséges technológia, és piac képes is. A jogalkotásnak világosnak és közérthetőnek kell lennie az ottani tárgyalópartnereink véleménye szerint. Szeptember 21-én délután a delegáció találkozott a luxemburgi környezetvédelmi miniszterrel, Carol Dispur asszonynal, aki a fenntartható fejlődéssel és infrastruktúrával foglalkozó minisztérium képviselője, valamint találkoztunk a luxemburgi típus jóváhagyó hatóság képviselőjével is. Megerősítették, hogy Luxemburg nagyon érdekelt abban, hogy segítse az EMISZ vizsgáló bizottság munkáját, és hangsúlyozták, hogy ez nem csak a Volkswagenről szól, hanem arról, hogy tisztább, jobb levegő minőséget teremtsünk mindenki számára. Beszélt a luxemburgi típus jóváhagyó szervezet munkájáról is. Emellett a típus jóváhagyás mikéntjét is megkívánják vizsgálni, ami az Audi különböző típusait illeti. Emellett ö, megígérték, hogy teljes körülön együtt kívánnak működni ezzel a szakbizottsággal, és emellett hallhattunk arról is, hogy az autógyártók miért választják gyakran a jóváhagyás céljából Luxemburgot, és hallhatunk néhány szót arról is, hogy mi a különböző szereplők feladata, szerepe ebben a folyamatban. Sokak számára meglepő lehet, de bár nincs jelentős autógyártó üzem Luxemburgban, mégis sok gyártó Luxemburgot választja a típus jóváhagyás céljából. Luxemburgban nincsenek meg az ehhez szükséges egyébként a technikai szolgáltatásokat, ezeket kívülről szervezik be. Egy másik előadást is meghallgathattunk Paul Philip úr részéről a típusjóváhagyás témájában. Ő is a luxemburgi minisztériumtól érkezett. Meghallgattuk ezeket az előadásokat, majd a képviselő kérdéseket tehettek fel például különböző szankciókkal és jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatosan, abban az esetben, hogyha élnek a különböző defeat device-okkal, valamint a típusjóváhagyások ról is sok minden elhangzott, és a piaci felügyeletről. Most pedig megadom Helbrandi kollégámnak a szót, hogy folytassa, mert a az utazás második részén sajnos nem tudtam ott lenni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, Zalba kollega. Elnök asszony. Igen, mi vonattal jöttünk vissza Brüsszelbe. Ez nagyon környezetbarát megoldásnak bizonyult. Büszkék vagyunk rá. Második nap nagyon érdekes helyen lettünk a Rheinlandi TÜV szabványirodában, hivatalokban, ahol saját szemünkkel láttunk, hogy csinálják az NDPC tesztet. Érdekes volt látni a részleteket, hogy milyen körülmények között hajtják végre. Érdekes volt mennyire követte a szabvány alkalmazásának tervezése az autóvezető Egy szimulátorban vezetett az autóvezető, nagyon nagy hatása van a végső tesztelemén az, hogy gyorsabban vagy lassabban vezeti el az autót, és a TÜV Rheinland azt mondta, hogy saját autóvezetőket alkalmaz. De hogyha az autógyártó küldi a, a próbasofőrt, aki ugye hát a másik oldalon van, akkor sokkal alacsonyabb és kibocsátásokat lehet mérni. Tehát érdekes volt az NEDC tesztciklusban is látni, hogy mindig vannak lehetőségei annak, hogy az eredményekre befolyással legyen az autóvezető. Érdemes volt látni a saját szemünkkel, hogy működik ez. Bemutatták a PEMSZek alkalmazását, hogyan kapcsolják rá az autóra, hogyan lehet a közutakon mérni vele. ugyanazt az autót mérték vele, mint ami az NEDC tesztciklusba ment, egy RDE módon, amit ők felezhettek ki, és azt mondták, hogy az emissziók ugyanazzal az autóval sok ötször magasabbak voltak, mint a laboratóriumi tesztekben. Tehát ez a konkrét autó ötször többet bocsátott ki a közúton, mint a teszt, a laboratóriumi tesztben. Mi az oka? Hát spekulációkat hallottunk, az egyik az, hogy talán nagyobb a gyorsulás a közúton, és ez járulhat hozzá. Mások azt mondták, hogy a NOx csapda megkötő rendszer nem a legjobb minőségű volt. Még egy dolog, ami nagyon érdekesnek tűnt számomra a Jumikor cégnél, tehát látogatásunk során nagyon erősen bírálták a konformitási tényezőket. Nem használnám az ő hát kevéssé diplomatikus durva kijelentéseiket, de nagyon világosan fogalmaztak. A másik nyilatkozat meg az volt, hogy az innováció az emisszió terén az autóiparban ennek egy, csak egy irányítója van, egy dolog az alkalmazkodik, ez pedig a jogszabály, semmi más. Az a tény, hogy Kína is most kezdi a jogszabályát kialakítani, ami az Euró 6-nál sokkal szigorúbbnak bizonyul majd, úgy tűnik. Ezért attól tartanak, hogy az innováció Európából Kínába megy át. Tehát ha mi nem lépünk a jogszabályokban, a környezetvédelmi jogszabályokban, akkor ennek ilyen hatásai is lehetnek. Ez volt ez a két elem, amely, amelyel kiegészítem az előttem szólót. Köszönöm a jelentéstevőketnek. Két ember van a listában, Szorvinyi úr és Türmesz úr, ha bárki akar, még akkor nyugodtan jelentkezzen, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak szeretem röviden hozzátenni azt, a nagyon résztes prezentációhoz, amelyben a kutatási központban látogatásunkat leírták. Ezt akartam kiegészíteni, amelyet Szerintem tudnők rettenetesen hasznos út volt ez, a mi szakbizottságunk sajátságú szempontjai alapján. Nagyon sok gondolkodni való útra valónak kaptunk, és szerintem érdemes volna meggondolni még egy utat, vagy, vagy meghívni a csapatot onnan, hogy ellenőrződjük az ott szerzett információnkat. Nagyon világos, hogy a GLC központ hatalmas mennyiségű, jó minőségi tudással bír ebben a témában. Gyakorlatilag korlátlan készsége, képességei vannak, és tudásuk az emisszió mérésben. Az is világosá vált számomra ezen túl még, hogy a felhatalmazásuk, mandátumuk nagyon világosan körbehatárolt. mert hogy ugye beszéltünk arról, hogy fennáll, a csalás vagy a csaló gyakorlatok alkalmazásának lehetősége a mérési módszertanokban. A workshopokban is nyilvánvalóan váltak ezek a lehetőségek, ezért fontos, hogy a JRC politikai meghatalmazása pontos legyen, és nem feltétlenül jelentik az eltérések a csalás szándékát. Mindenképpen fontos tehát látni, hogy milyen mandátum alapján működik a GSC, és milyen, ítél, milyen meglát értékeléseket tud hozni. Tehát ennek a, az útnak a kapcsán mondom azt, hogy ennek a központnak a felhatalmazása fontos a közúton alkalmazható mobil mérőeszközök kialakításának tárgyában is, amelyek révén a tényleges mérése lehető. Nagyon jó gondolatod, és jó a mandátum is, ám nincs ok arra, hogy a mandátum ne terhetne ki további feladatok ellátására is. Lehet, hogy fontos volna annak kivizsgálásában is, hogy mely eh, állítások igazak és melyek nem. Lényeg az, hogy egy politikai hatáskor alapján kerül a mandátum meghatározása, és ilyenként nekünk is feladatunk lehet ebben. Podia ter sido mais assertivo e mais incisivo. Sokkal határozottabban és keményebben lehetett volna a figyelmeztetéseket megfogalmazni. Referido em notas de rodapé nem elég, hogy csak, csak workshopokban vagy, vagy úgy lábjegyzetszerűen foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. E Ugyanakkor szerintem a közös kutatási központ a, a publikációban messzebbre mehetett volna, messzebbre terjedő fogalmazásokkal állhatott volna elő. Persze ugyanakkor az is ezeket, hogy senki sem akar felelősséget vállalni bizonyos dolgokért. Ez általában egyfajta kultúra az európai ügynökségek körében, holott fontos volna határozottabban fogalmazni. A jövőben lehet, hogy ezt a fajta munkakultúrát, vagy ezt a felelősség eltologatására vonatkozó kultúrát kéne megváltoztatni. Úgy tűnt senki sem akarja a felelősségnek még az árnyékát sem vállalni, és a, ezért a tényektől is visszariadnak, mert hogy ez felelősséget jelentene azonnal, ezen a kultúrán kéne változtatni, mert ez az állampolgár bizalmának visszaszerzésében létfontosságú volna. Mr. Köszönjük szépen, Törmesz úr. Nem kell már sok mindent hozzáfűznöm az elmondottakhoz, ami Luxemburgot életé. Részletes beszámolót hallhattunk azokra napokra vonatkozóan is, amikor jelen voltam. Ami a GRC-t illeti, szerintem Zurinyó úrnak igaza van. A laboratóriumok fantasztikusak. Ezeket talán a jövőben még jobban ki lehetne használni, és Szucsa úrra, illetve Simanski úrra is azért van szükség, mert hát ha azt akarjuk, hogy a GRC egyfajta piacfelügyeleti szervezetként is működjön, és a laboratórium certifikációban is részt kellene vennie. Hogyha ezt szeretnénk, akkor hogyan biztosíthat, biztosítjuk azt, hogy megfelelően értelmezzük politikai szinten a GRC által begyűjtött adatokat. Egy független hatóságra van szükség, és számomra a fő kérdés az, hogyan biztosíthatjuk, hogy amit ebben a kiváló laboratóriumban elvégeznek, hogy az aztán hogyan jut el független módon, és nem anonimizált módon oda, hová kell. hiszen korábban is ott voltak az adatok, de senki sem használta fel azokat úgy, ahogyan azokat fel kellett volna használni. Szucsa úrral és az új igazgatóval, Simanszki úrral is erről kell beszélnünk, én legalábbis ezt javasolnám. Hát Türmes úr Zurenyó és Zurinyó úr, lényegében már eldöntöttük, hogy a GRC-val lesz egy meghallgatás, de még meg kell vitatnunk, és el kell döntenünk, hogy pontosan kit hívunk meg. A következő koordinátori ülésen születik erről döntés, az összes frakciót meg kell hallgatni erről, de lenne ennek értelme tekintettel arra is, hogy mi hangzott el a piacfelügyelet és a típus jóváhagyás vitájában. Kér még valaki szót? Úgy látom, nem, akkor már ennyi volt. Szeretném emlékeztetni a kollégákat, hogy egy nagyon fontos meghallgatásunk lesz csütörtökön, október 20-án 9 órától 12.30-ig Alexander Dobrint úr lesz itt, aki Németország szövetségi szintű közlekedésügyi miniszter, minisztere, és eh, alsó Szászország eh, gazdasági minisztere is itt lesz velünk, szintén Németországból. Köszönöm szépen, találkozunk csütörtökön, addig is szép hetet kívánok!